Bardzo proszę. Rozpoczynamy wspólne posiedzenie. Folytatjuk akkor most az együttes ülése az Agri szakbizottság és az ENVI szakbizottság részvételével. Szeretettel üdvözlöm Önöket. Zimmy od dwóch godzin rozpoczynam jako pierwszy. Már egy ideje itt üldögélünk, több mint két órája már itt vagyunk az Agri szakbizottság részéről. Ami a napirendet illeti, azt hiszem, senkinek nincs ellenvetése, az valóban így van, akkor elfogadottnak tekintjük. Az ülést az interneten is követhetik, tolmácsolás is rendelkezésre áll különböző nyelveken. Ami pedig a témánkat illeti, egy eszmecseréről van szó az új nemesítési technikák ügyében. A rövid bevezetőmet követően Nils Torvalcot kérném meg az MV szakbizottság részéről, hogy szóljon szintén néhány szót. Egy bírósági ítélet született az új nemesítési technikák témájában. Ez az apropója annak, hogy az ENVI szakbizottság úgy döntött, az ENVI szakbizottsággal együtt úgy döntöttünk, hogy megtárgyaljuk ezt a témát, amely egyébként mindkét említett szakbizottság illetékességébe tartozik. A bíróság ítéletet hozott. 2018. június 25-én arról, hogy a mutagenézis által létrejött szervezeteket GMO-knak kell tekinteni, és ezért a GMO-kra vonatkozó szabályok hatája alá tartoznak. Ez természetesen meg is indokolja a bíróság az ítéletében. Nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy legalábbis egyesek azt mondják, hogy ezeket a szervezeteket is alá kell vonni drága, költséges és bonyolult engedélyeztetési eljárásoknak, ez pedig növelni a költségeit az érintett vállalatoknak. És persze jogbiztonságot is kell teremteni a kutatók és innovátorok számára. Most pedig meg is adom Torvalds úrnak az MV szakbizottság részéről, de előtte még egyszer üdvözölném a szakbizottsági tagokat. Torvalds úr, parancsoljon! az élet néha tele van meglepetésekkel. Amikor karácsony után visszatértem Stokholmba, úgy döntöttem, hogy a feleségemmel együtt némi szabadságra megyünk, mert már rég láttuk egymást. Stockholmban volt az egyik helyi újságban egy cikk, egy a Londoni Egyetem Londoni Egyetemi professzor tollából, és ez a cikk felvetette, hogy vajon mennyire bölcs az Európai Bíróság szóban forgó ítélete. A kiinduló pont ugyanis az volt, hogy 2015-re körülbelül 10 10 milliárd lakosa lesz, 2050-re 10 millió lakosa lesz a Földnek, és hát számukra megfelelő élelmezést kell biztosítani. Hogyha nem tudunk mez- ö, versenyképes mezőgazdaságot ö, teremteni, akkor nem fogjuk tudni élelemmel ellátni a 10 milliárd lakosát a Földnek. Innen indul a cikk, majd utána a különböző DNS technológiákról értekezik, az úgynevezett scissors technológiáról, ami annyit jelent, hogy a DNS-nek egy bizonyos részét kivágjuk, és áthelyezzük egy másik szervezetbe. Az Európai Bíróság döntése nyitva hagyta ezt a kérdést, és az európai mezőgazdaságot egy viszonylag nehéz helyzetbe hozta, mert ezzel az ítélettel gyakorlatilag ellehetetlenül a versenyképes mezőgazdaság Európában. Emellett összefügg ez azzal a kérdéssel is, és a cikk is kitér erre, hogy nagyon különbözőképpen osztjuk meg egymással az információkat. Azt látjuk, hogy aktivisták a tudományos megközelítések egy részét a közvita tárgyává teszik, miközben más részeit nem tematizálják. Tehát a biológiai kutatások területén egyfajta skizofrén hozzáállás alakult ki, ez rengeteg nehézséget okoz a számunkra, ezért gondolom azt, hogy alaposan meg kell vitatnunk azt, hogy az Európai Bíróság döntése, ítélete mi módon befolyásolja majd a jövőnket, nem csak itt Európában, hanem a világban összességében. Mert valamilyen módon biztosítanunk kell az élelmiszerellátást, és ez a kérdés nem csak minket, európaiakat érint hogyha mi európaiak nem vagyunk versenyképesek a nemzetközi porondon, akkor még a saját élelmezésünket sem tudjuk biztosítani. Hatalmas problémákkal nézünk tehát szembe. Ez lenne a rövid bevezetőm. A közönségünk zöld frakcióbeli tagjai az imént itt már jelezték a lelkesedésüket, Hát remélem, hogy sokat fogunk majd a jövőben foglalkozni még ezzel a témával, és remélem, hogy sikerül az aktivistákat is rábírni arra, hogy fogadják el a valóságot olyannak, amilyen. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm önnek ezeket a bevezető szavakat. Most pedig az Európai Bizottságnak adnám meg a szót. Utána pedig majd a képviselőknek adom meg a szót, de először a bizottság következik, tessék. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, és boldog új évet kívánok mindenkinek. Mindenképpen szeretném megköszönni a két szakbizottságnak, amiért megszervezték ezt a, az eszmecserét az Európai Bíróság ítéletéről. Nagyon érdekes az Európai Bizottság számára. Ez az eszmecsere érdeklődéssel várjuk az önök véleményét ezzel kapcsolatosan. Ami az Európai Bíróság ítéletét illeti, nos, a bíróság a GMO szabályozás hatáját tisztázta bizonyos technikákra, technológiákra vonatkozólag. Az úgynevezett mutagenezis technológiákra vonatkozik ez. Az Európai Bíróság ítélete jogerős, és nem követeli meg, hogy a hatályban lévő jogszabályokat módosítsuk. Az Európai Bizottság, Bíróság világosá tette, hogy a GMO szabályozásunk az új mutagenezis technikák által nyert termékekre is vonatkozik, és egyértelmű, hogy a gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy az EU-ban piacra kerülő termékek biztonságosak, és másrésztről eleget tesznek a hatályos jogszabályok követelményeinek, másrésztről a tagállamok pedig az ellenőrzését és a szabályok betartatásáért felelnek. Az ítéletet követően, amely a tavalyi év júliusában született, az Európai Bíróság különböző eszmecseréket tartott a nemzeti kompetens illetékes hatóságokkal, és az Európai bizottság felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy felelősek a GMO szabályozás végrehajtásáért az Európai Bíróság ítéletének megfelelően. Ez különösen releváns azért, mert a tagállamok maguk felelnek az ellenőrzési tevékenységért is. Ide tartozik a GMO jogszabályoknak való megfelelés, a piacra jutást, illetőleg és a jövőbeni vizsgálatokat illetően, és ezt a két aspektust kell tehát szem előtt tartanunk. A találkozók során a tagállami szakértőkkel is beszéltünk, információkat osztottak meg velünk, és felhívták a figyelmünket arra, hogy kihívásokba ütközhetünk az Európai Bíróság ítéletének végrehajtása során. Tehát főként a végrehajtás okozhat gondokat. Ezeket az egyeztetéseket szükség esetén folytatni fogjuk, és folyamatosan tájékoztatunk majd ezekről. Az egyik kihívás a jogszabályok betartatásával kapcsolatosan is, hogy potenciálisan azonos termékek jöhetnek létre különböző technikák alkalmazásával, attól függően, hogy az adott termékeket milyen technikákkal állították elé, elő, ezek különféle szabályok hatája alá tartozhatnak. Ez azt jelenti, hogy a szabályozóknak és az ellenőrző hatóságoknak képesnek kell lenniük megkülönböztetni a termékeket egymástól, mégpedig az alkalmazott technika alapján, ez pedig önmagában is kihívást jelent. Erre a kihívásra válaszolva az Európai Bizottság az Európai Referencia Labort és az Európai GMO laborok, laboratóriumok hálózatát felkérte, hogy e-, elemezze ezeket a kihívásokat és esetleges megoldásokat vázoljon föl. Várjuk ezen elemzések eredményeit, Vélhetően 2019 márciusára készülnek el ezek a dokumentumok. Szeretném azt is tisztázni, hogy jelen pillanatban semmiféle terv nincs arra nézvést, hogy értékelést készítsünk a GMO szabályozásról, és hogy új jogszabályt javasoljunk a, bizot, a jelenlegi jogalkotási ciklusban. De közép és hosszú távon el kell gondolkodnunk azon, hogy az Európai Parlament és a Tanács az Európai Bizottsággal együtt valamilyen módon biztosítani kénytelen egy olyan irányítási rendszert, amely lépést tart a tudományos fejlődéssel, és másrésztről előmozdítja a felelősség teljes innovációt és versenyképességet. Ez az aspektus különösen fontos a különböző társadalmi kihívásokra való tekintettel, ezek közül néhányat már említettek. Ide tartozik az éghajlatváltozás és a fenntartható élelmiszeripari és mezőgazdasági rendszerek szükségessége. A kérdés az, hogy a jelenlegi GMO szabályozásunk elég reziliens ellenálló, képessége, ellenálló képes ahhoz, hogy szembe tudjunk nézni ezekkel az új kihívásokkal, amelyeket a tudomány fejlődése hoz magával, és hogy mindezzel együtt továbbra biztosítani tudjuk-e a belső piac megfelelő működését és biztonságát. Itt és másutt is már rengeteg eszmecserét tartottunk ebben a kérdésben. Tudjuk, hogy egy nagyon érzékeny, kontroverz kérdéskörről van szó. Úgy gondoljuk, hogy nyitott, őszinte eszmecserére van szükség az összes érintett fél részvételével. A következő biztosi kollégiumnak remélhetőleg már világos képe lesz arról, az Európai Parlament és a tagállamok részéről is, a jövőbeni biotechnológiai szakpolitikákat illetően, illetve azt illetően, hogy ezeket hogyan kívánjuk kialakítani közép és hosszú távon. Köszönöm szépen az elnöknek, hogy lehetőséget biztosított, hogy ismertessük a véleményünket, és mi is várjuk az eszmecserét. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azok, akik feliratkoztak a hozzászólók listájára, nekik mondom, hogy esetleg hajlandók lennének-e megosztani a hozzászólási idejüket azokkal, akik még most jelentkeznek. Egnyó úr lesz az első. Másfél percet adok önnek, parancsoljon. Alt. Köszönöm szépen, elnök úr. 115 képviselő van az Agriban és az NV-ben. Összesen 15-en mind a kettőben. Százan is itt lehetnénk, de körülbelül 20 vagyunk itt egy ilyen rendkívül fontos téma megtárgyalására, hogyha ezt más formában magyaráznám meg. Egy trak, amikor az egyik traktor, az első traktor megjelent, akkor éppen csak arra használták, hogy a lovak helyett húzzák az ekét. Aztán utána fel, szerelték mindenféle mm, mm, lehetőséggel, ami sokkal nagyobb helyettesítési lehetőséget tett lehetővé. Ilyen ez a bírósági döntés is, ugyanilyen nagy horderejű döntéstől van szó. Ami a növénynemesítést illeti, Az Egyesült Királyság nemesítői teljesen elképedve reagáltak erre, nem értették ezt a döntést. A GM és a GE egészen más. A GM az a külön idegen DNS-t vezetünk be, a másik eljárása pedig csak stimuláljuk a folyamatot, ami megtörténhetne a természetben is. Én 70-es évek óta követem ezt a kérdést, azóta nagyon különböző lépésekre került sor a nemesítés területén, szelektált nemesítés, rájöttek például, hogy hogy ez természetben is előfordulhat, ez lehetőséget biztosított. Egyszerűen maximalizálni próbálják eh, a lehetőséget, eh, és ellenőrizni azt hogyha nem figyelünk erre oda, és eh, ez nem tulajdonítunk fontosságot ennek, akkor a végén még importálnunk, kell az élelmiszert Európában. Köszönöm szépen, elnök úr, Andri, mondja eh, Andrió úr. A bíróság a döntésében nagy bölcsességről tett tanúbizonyságot. Azt jelzi a döntéssel, hogy a mutagenézis ez bizonyos kockázatokat rejt, és ahogy ezt az Európai Bizottság is említette. Ennek a jövője tehát nagyon nagy vitát fog kiváltani a következő mandátumban, nagyon ö, nagy figyelmet kell fordítani erre a kérdésre, hiszen nagyon sok minden forog kockán. Azt gondolom, hogy a különböző célkitűzések nagyon különböző kockázatokat rejtenek, vannak mezőgazdasági, környezetvédelmi, biodiverzitásra vonatkozó, klímára vonatkozó, élelmiszergyártásra vonatkozó kockázatok, úgyhogy ezeket mind végig kell gondolni, és a biotechnológia lehetőségeit végig venni elengedhetetlen, hogy felelősen és bölcsen vitassuk meg ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Hajzling úr! nagyon fontos ezt a vitát lefolytatni, de úgy látom, hogy ott elől az Európai Bíróságra egy frontális támadást irányítanak. El kell fogadnunk ezt a döntést, tehát lehet, hogy valakinek nem tetszik, de most azt mondani, hogy meg kell változtatni a törvényeket, hát azt úgy érzem, hogy ez az Európai Bíróság elleni frontális támadás. Hogyan döntött a bíróság? Nem tiltotta meg a géntechnológiát, hanem címkézni kell, informálni kell megfelelően, és rizikó technológiának, kockázati technológiának kell ezt tekinteni. Azt gondolom, hogy ennek a összefügg, ez összefüggésben áll a fogyasztóvédelemmel és az elővigyázatossági elvével, aki ezzel nem ért egyet, az a fogyasztóvédelemmel nem ért egyet. Én szerintem ez egy nagyon bölcs döntés, pontosan abban a kérdésben, amelyben a fogyasztók szükségleteit, elvárásait kell a középpontba helyezni. Világos információt kell, hogy kapjanak a fogyasztók, tudják, hogy mi kerül a tányérjukra. Na most azt, hogy azt jósoljuk, hogy éhen fogunk halni, hát ez teljesen lehet, lehetetlen, ez tiszta butaság. Mi, mi volt 20 évvel ezelőtt a, a géntechnológiával? kapcsolatban a 20 évvel ezelőtt egy géntechnológiai módszert nem tettek lehetővé Európában. Történt-e bármilyen negatív hatás? Nem. Nem történt semmi probléma amiatt, mert a génmódosított szóját nem tettük lehetővé Európában, sőt, ennek az ellentéte igaz, az USA-ban nem génmódosított szóját exportálhatunk mert erre van igény. Az európai fogyasztók nem akarnak géntechnikát, géntechnológiát, de a gazdák és a termelők ezt kell, hogy tiszteletben tartsák. És ezért én üdvözlöm ezt a döntést, és csak annyit mondhatok, hogy ezt el kell fogadnunk, és egy dolgot ne felejtsünk el, az importot megfelelően címkézni kell, ez az Európai Bizottság feladata. Köszönöm, Vájc képviselő. Én nem tudok annyira visszafogott lenni, mint Heusling úr. A környezetvédelmi bizott bizottság képviselőjeként egyáltalán nem tudom elfogadni azt, hogy a, hogy a mezőgazdasági bizottság ennyire az ipar védelmében lép föl. Nekünk nem a világot kell élelmeznünk, nekünk az európaiakat kell védelmeznünk. A mezőgazdasági területeket elveszítjük, fenntartható mezőgazdaságra van szükség, nem még több agráriparra. Én nem igazán egyszer nem értem, hogy hogyan tudják képviselni ezeket a kijelentéseket. Aztán ennek az áll, eh, állítólag eh, annyira precíz CRISPR-Class technológiának a hatásai eh, nagyon negatívak lehetnek, rengeteg nem szándékolt hatás felmerülhet, amely tovább megy a következő generációra, és ezen a génmódosított módosított szervezeteknek a természetbe való szabadon engedéséről van szó. Nem a bioreaktorok zárt falai mögött történik ez. Én szerintem ez nagyon furcsa, el, én nagyon idegenül érzem itt magam. A fogyasztók tudni akarják, hogy mit akarnak, hogy mit vásárolnak. Ezt kell nekünk teljesíteni, pontosan ezt célozza ez a döntés, bírósági döntés, az európai demokrácia elvárásairól van szó, ezeket nem lehet megkérdejőzni. Köszönöm szépen. Igen, a vita természetesen és a demokrácia különböző véleményeket tesz lehetővé. Uh, thank you very much. Mm, well... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a vita úgy tűnik, hogy nagyon érzelemtől fűtött, nagyon dogmatikus és nem józan. Hogyha pragmatikusan tekintünk erre a kérdésre, ne felejtsük el, fontos, hogy versenyképesek maradjunk, de legyünk fenntarthatóak. A nemesítés fontos. A nemesítés fontos ahhoz, hogy javítsuk a mezőgazdaság teljesítményét. A, nyilván Martira tekintek, a bio ágazatban is vannak problémák a növénybetegségekkel, és ezt nem tudják legyűrni. A burgonya ágazatban például a burgonya betegségek felütik a fejüket, nagyon nehéz. Itt ezért fontos a nemesítés. A nemesítés önmagában nem rossz, főleg a bio nemesítők nagyon innovatívak, új technológiák is megjelennek, és egyes hát ágazatokban, ez, vagy egyes pontokon ez egy szürke terület, hogy mit engedünk meg, és mit nem nem értek egyet. A törvényhozás, a törvények részben egymásnak ellent mondanak. A hagyományos mutagenézis megengedett. Ez olyan, mintha atombombát dobnánk a hagyományos növényfajtákra de a törvény nem engedi meg a specifikus mutagenézist, tehát a célzott mutagenézist, ez nagyon furcsa és emellett szeretném felvetni ezt is, hogy 2001 óta az új nemesítési technikák függelékét nem aktualizálták, holott a tudomány megváltozó, haladt, előre haladt, az eredmények, új eredményekre, vizsgálati eredményekre jutottunk, új tanulmányok vannak, és ezért tovább kellene lépni, etikailag elfogadhatónak tekinteni, és a legjobb gyakorlatokat megosztani. Még egy utolsó pont, hogyha nem csinálunk semmit, akkor a végén csak a nagy multicégek használhatják a e, nemesítési technikákat és a GMO-kat, és a kis cégek, a kis nemesítők pedig nem használhatják. Köszönöm. Kolumbia képviselő. Oui, Monsieur le Président, la, la Cour de justice, donc... Köszönöm szépen. A bíróság döntése a GMO irányelvével kapcsolatban e, e, erről szól tehát, e, és kivételeket is meghatároz. ez az eljárás a tagállamok polgárai számára az egyetlen lehetőség, a homologizálás, hogy megvédjék magukat a GMO-któl. Még azok is, akik nem akarják eh, a eh, GMO-kat, eh, azoknak is fejet kell hajtaniuk előttük, mert az Európai Unió annyira a versenyt tartja szem előtt. A mutagenézés mm, részleteiben nem akarok kitérni, mert nem vagyok szakértő a témában, de ez a természetes mutagenézis, ahogy mondtam, nem mm, képezi részét a GMO-kra vonatkozó hatálynak, és ezért merül fel a probléma. A bíróság elfogadja az elővigyázatosság elvét, ami számukra is nagyon fontos. Ugyan ez a döntés megszületett a francia kormány álláspontja ellenére, 2015-ös álláspontja ellenére mi támogatjuk ezt a bírósági döntést. Ez ugyan nem tilt meg semmit, de nagyon fontos, hogy előírja a GMO-k homologizálását, tehát a másik tagállamba való elismertetését, és ez szerepel benne előírásként. Köszönöm szépen. Okay, thank you. is next? Madame McIntyre. McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa a növénynemesítésben élvonalban volt, és a világban lefolytatott tudományos kutatás, erre vonatkozó tudományos kutatás feleté, felét Európában folytatták le. A kollégák úgy tűnik, hogy ezt nem veszik figyelembe. Nagy kívásokkal nézzünk szembe, a népesség növekedik, klímaváltozás, illetve források szűkössége határozza ezt meg. Fontos, hogy tudományos szinten megértsük, hogy miről van szó, és a modern elvárásoknak megfelelő növényeket eh, eh, nemesítsünk. Ezt fel kell gyorsítani. Most 18 évig tarthat standard módszerekkel egy új eh, fűfajtának a kinemesítése. Hát nincsen ennyi időnk, az idő most már tényleg luxusnak számít fontos, hogy az növények ellenálljanak a, a a gyomoknak, a gyomnövényeknek, hogy ne legyen olyan sok vízre szükségük. Rothamstedben, az én hazámban egy fantasztikus tudományos intézet működik, és ott fantasztikus új nemesítési eredményeket értek el, és a mi feladatunk is az, hogy ezeket az elvárásokat kielégítsük, a, tudományt kövessük, a tudományos elvárásoknak megfeleljünk, és ne fosszuk meg az európai polgárokat és az európai kis vállalkozásokat attól, hogy a tudomány eredményét kihasználják. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a világ többi része fog ebből előnyt kovácsolni, és a mi gazdaságaink, a mi vállalkozásaink és a mi polgáraink kimaradnak ebből. De Castro úr. Grazie Presidente, sicuramente un tema molto, molto complicato e occorrerebbe più tempo. Ez egy nagyon fontos téma, köszönöm szépen elnök úr, talán több időre lenne szükség, hogy ezt eh, meg tárgyaljuk. Nagyon fontos, hogy a bírósági ítéleteket meg is tudjuk valósítani, ezeket be tudjuk tartatni, alkalmazni tudjuk, hogy a mutagenézés és a transgenézis technikáit összekeverjük, annak nincs sok értelme, hiszen két különböző rend, technikáról van szó. az európaiak nagyon érzékenyek a GMO-kra, 17 olyan tagállam van, ahol a jogszabályok a GMO-kat tiltják, de hogy géneket, különböző fajok génjeit keverjük össze, az egy dolog. Egy másik dolog viszont az, hogyha nincsen, gene, nincsen átmenet a gének között, tehát a két különböző faj génjeit nem keverjük össze. Ezzel az ítélettel azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy új jogszabályra van szükség. Mindenképpen egyértelmű viszonyokat kell itt teremteni. Nagyon fontos az, hogy nagyon fontos az, hogy például kémiai ö, módszerek elkerülésével olyan fajtákat fejleszten ki a géntechnológia, amely képesek ellenállni a különböző vírusfertőzéseknek például. Ezek az új variánsok nem GMO-k, hanem a növény genetikai állományának felhasználásával létrejött termékek. Tehát a transgenézis és a mutagenézis, tehát a két különböző féle mutáció között ez elég nagy a különbség, ezt nem szabad összekeverni. Vanek asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenképpen üdvözlendő a bíróság ítélete egyértelmű, hogy a GMO-k és a mutagenezisen létrejött organizmusok nem azonosak. Van, nagyon sok olyan európai van, aki elég szkeptikus a GMO-kkal kapcsolatban, és nyilván mindenkinek megvan joga ahhoz, hogy megválassza, hogy milyen élelmiszert fogyaszt. Ezt a fajta biztonságot nem szabad elvenni az emberektől. Vannak olyan nagy ipari csoportosulások, amelyek mindenképpen a saját modelljüket próbálják érvényesíteni, a klíma, az élelmiszerellátás, illetve a környezetvédelem alapelveit megpróbálják félretenni. De a fenntartható mezőgazdaság, az agroökológia is nagyon fontos alapelvek. A bírósági ítélet alapján egyértelmű, hogy meg lehet különböztetni a különböző technikákat, tehát az GMO, illetve a mutagenezis két különböző dolog, és jó lenne, hogyha az ipar is odafigyelne erre. Az összes muta genetikus eljárás azért mindenképpen kockázattal jár, és nagyon fontos az, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Hogyha hogyha jóvá hagyják ezt a technikát, akkor is nagyon fontos a nyomon követhetőség és a megfelelő címkézés. Egyébként szeretnék még arra is utalni, hogy nem régiben szavaztunk a plenáris ülésen, decemberben még pedig a Dömer jelentésről, és azt gondolom, hogy az ügynökségek ezután sokkal hatékonyabbak lehetnek a különböző ellenérzésekben nem szabad tehát figyelmen kívül hagyni a különböző ügynökségek szerepét. Adam Aguilera. Aguilera asszony következik. Gracias, presidente. Yo me sumo... Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom a kollégákhoz, akik azt mondták, hogy ez a, ez a téma, vagy ez a mai vita azt gondolom, hogy túlságosan az érzelmeken alapul, és nem annyira a különböző tartalmi kérdésekkel. Különböző erkölcsi problémák merülnek fel. Ezeket nem szabad összekeverni a tudományos érvekkel. Egyetértek De Castro úr észrevételével. Itt két különböző dologról beszélünk. Én most nem fogok arról beszélni, hogy a bírósági ítélet mit mondott ki, Egyértelmű a bírósági ítélet, ezt végre kell hajtani, ezzel nem szabad játszani. De kérdésem a bizottság felé. Észlelik, hogy itt két különböző két dologról van szó, a transgenézis és a mutagenézis nem ugyanaz. Hogyan lehet a jogszabályokat alkalmazni akkor? véleményem szerint nincs megfelel, nincsenek megfelelően egyértelmű viszonyok. Meghallgatnám a bizottság véleményét arról, hogy miért nem szögezik le, hogy itt két különböző technikáról, technológiáról van szó. Talán pontosan ez hiányzik. Itt van egy, ezt a zavart az okozhatja, hogy a szabályaink nem megfelelően pontosak. A tudományos érveket is mindenképpen figyelembe kell venni, és természetesen az összes garanciára szükség van, az élelmiszer biztonsági garanciákra. A gmo egyébként úgy beszélünk, mint valami, mintha az valami ördögtől való dolog lenne. Például az élelmiszer marketingben sokszor használt kifejezés vagy címke az, hogy GMO-mentes. Van ilyen, van, van ennek jelentősége? Valójában nem, de mindenki azt gondolja, hogy ó, ez jól hangzik, ez csupán egy marketingeszköz. Kérem szépen, hogy két különböző dologról van akkor két különböző jogszabályra is van szükség. Mit mond erről a bizottság? Köszönöm. Petír. Petír kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr egyértelmű, hogy a bíróság nem a biotechnológiai cégek javára ítélt, amelyek azt állították, hogy a mutagenezis teljesen eltérő a GMO technológiáktól, hiszen természetesen is előfordulhat a természetben, a környezetben. Viszont a bíróság úgy ítélt, hogy a mutagenizéssel létrehozott szervezetek génmódosított szervezetek, és így a GMO szabályozás alá tartoznak. Egyetértek azzal, hogy a génszerkesztés új generációs módszerei vitathatóak, fontos, hogy az Európai Unió jogszabályai megfelelően rendelkezzenek erről. Úgy gondolom, hogy a génszerkesztés új technológiáit biztonsági ellenőrzésnek kell alávetni, ami a környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatásokat illeti. Ugyanez történt ugye a már meglévő GMO technológiák esetében is. Horvát képviselő vagyok, Horvátországban nem alkalmazunk GMO-kat, nem forgalmazunk ilyeneket. Úgy gondolom, hogy az egész Európai Uniónak GMO-któl mentesnek kell lennie, az európai termékeknek elsősorban a minőségük által kell kitűnniük, nem pedig azáltal, hogy megkérdőjelezhető technológiák alkalmazásával hozzuk létre őket. Ez lehet a mi lehetőségünk a versenyképességünk növelésére a világpiacokon. Köszönöm. Pányi prezident Magines. azt, hogy következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon fontos vita. Tehát mindenki véleményét is hallhatjuk. A bizottságtól kérdezem, hát ugye van egy eh, bizottsági ítéletünk, ezzel vagy egyetért az ember, vagy nem, de a kérdésem leginkább az, hogy milyen következménye lesznek ennek az ítéletnek az ipar, a kutatásfejlesztés, a gazdák, illetve a fogyasztók számára? Néhány kolléga azt mondta, hogy az EU-s fogyasztók nem szeretnék ezt a ezt a eh, technológiát, eh, nem szeretnének ilyen, termék, ilyen termékeket fogyasztani. Szerintem minden kutatást valamilyen módon ellenőrizni kell, de hogyha a hagyományos mutagenezis megengedett, a specifikus viszont nem, akkor szeretném tudni, hogy miért, és mi a különbség. Egyáltalán van különbség? Szerintem tudományos vitára lenne szükség. Persze mindenkinek van már múltja ezzel kapcsolatban. Ami tagállamokban GMO-k takarmányokat nem állítunk elő, de az állati takarmányban ezt bizony használjuk, és szerintem a legtöbb tagállam ezt megteszi, mert hogy importáljuk a fehérjét, amelyet az állati takarmányban felhasználunk. Tudnunk kell, hogy pontosan mik lesznek tehát ennek az ítéletnek a következménye, következményei, és tudnunk kell azt is, hogy a létrejövő jogszabály valóban életképes-e. Köszönöm. Flanagan úr. Um, uh, one thing is, uh... Egy dolog itt egyértelmű, még pedig az ítélet. Van valami, ami viszont nem ennyire világos. Én voltam egy agri ülésem tavaly, ami Afrikáról szólt. Feltettem egy kérdést arról, hogy Európa eteti a világot, és azt mondták nekem, hogy nem, nem, ez már nem EU-s szakpolitika, ez nagyon jó, ez jó hír volt, örültem neki. De lehet, hogy azért még mindig vannak olyan eu s eu politikusok, akiknek ez az elképzelése. 2015-re, akárhány milliárd ember él majd a Földön, hát az biztos, hogy az EU nem fog ennyire növekedni, a lakosság nem fog ennyire növekedni. akkor önök szerint azért kell az embereket etetni az Európai Unión kívül, mert mi nem vagyunk olyan sokan, viszont az, a technológiánk már annyira fejlett. Miért kell olyan embereket segíteni, úgymond, akik egyébként is képesek lennének arra, hogy élelmiszerrel lássák el magukat? Miért mondjuk azt, hogy mi annyira ügyesek, okosak, tehetségesek vagyunk, hogy bárkit tudunk, bárkit tudunk élelmezni, etetni? Nem vagyunk mi egy kicsit túl önteltek itt Európában? Köszönöm szépen. Úgy látom, mindenki hozzászólt, aki szeretett volna. Meg is adom most a szót az Európai Bizottságnak, kérem, hogy válaszoljon az Európai Bizottság képviselője a feltett kérdésekre. Nyilván nem lesz vége ennek a vitának most. Szerintem sokszor vissza fogunk még térni erre a témára a jövőben. A DJ Santé, tehát a DJ Sanko képviselőjét fogjuk meghallgatni. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, köszönöm a lehetőséget. Valójában ilyen kérdést nem tettek fel, de valamit hadd pontosítsak. Egnyú úr fölvetésére reagálnék. Azt említette a képviselő úr, hogy az ítélet következtében nem fogunk megfelelő mennyiségű élelmiszert elő, előállítani az EU-ban, hanem ezt majd importálni kell. Nos, ennek az ítéletnek a következményei minden élelmiszerre alkalmazadóak, függetlenül attól, hogy, hogy, állít, hogy áll, hol állítják elő az EU-ban, vagy az EU-n kívül, vagy akár vetőmagokra is vonatkoznak. Tehát mindenkire egyformán vonatkoznak ezek, vagy vonatkozik ez az ítélet, függetlenül az eredettől. Hogyan lehet ezt gyakorlatban megvalósítani, illetve hogyan lehet a termékeket megkülönböztetni? Hát ez egy komoly kihívás, az is lesz. Ezzel foglalkozni kell. Ez egy tudományos kérdés, és erre vonatkozóan azt kértük a referencia laboratóriumtól, hogy segítsen munkánkban minket és a tagállamokat is. Milyen különbséget vannak a különböző technológiák, technikák között? Azt gondolom, hogy részletesen most nem kéne arra kitérni, hogy mi is az igazi különbség. Azt kell tudnunk, hogy a kutatás merre tart az új mutagenezis technikák iránt érdeklődik leginkább a kutatás, milyen mutációkat lehet véghez vinni a növénynemesítésben, és az új technikákkal kapcsolatban a legsürgősebb az, hogy megtaláljuk a választ, legalábbis tudományos szempontból. Meggénész asszony feltett egy kérdést. Milyen következménye lesznek majd az ítéletnek a kutatásfejlesztésben például? Talán olvasta már a tudományos tanácsadók véleményét az ítéletről. Tehát, hogy konkrétan az, it- az ítéletnek mik lesznek a tudományos következményei. És úgy gondolom, hogy valószínűleg az amit a tudományos tanácsadók mondanak erről, az reprezentatív arra vonatkozna, hogy a kutatás fejlesztésben milyen következmények lesznek. Egyébként a nemzetközi közvitában erről már szó van. Ez valójában nem az ítélet következménye, de a nemzetközi porondon elkezdtek máshogyan foglalkozni a mutagenezis technikákkal a különböző, jogsz, a különböző országok. De voltak klasszikusan létrehozott GMO-k, az új technikák esetében viszont kicsit máshogy vélekednek a különböző joghatóságok arról, hogy a jövőben milyen szabályozásra van szükség, és nem megy, azt hiszem nem megyek túl messzire, akkor, mikor azt mondom, hogy lesznek ennek következményei. A kérdés az, hogy a különböző joghatóságokban milyen módon, milyen mértékben használják majd az új technikákat. Az ítélet végrehajtásával kapcsolatban ugye nagyon fontos az, hogy a különböző termékeket meg tudjuk különböztetni, tudjuk ezeket azonosítani, tudjuk ezeket címkézni tudjuk ezeket, nyomon követni, ahogy ugye ezt előírja a jogszabály is, erre kéne törekedni, de ehhez tudomány, új tudományos információra van szükség. Jelenleg nem tudjuk azt előrejelezni, hogy az európai gazdák számára általánosságban ennek milyen hatása lesz, Viszont visszatérnék arra, amit már korábban is mondtam, a biotechnológiák kérdését nagyon alaposan meg kell vitatni, tehát egy tudományos közvitára van szükség. Jó lenne, ha ez megtörténne, és hogyha Európa egy egyértelmű jövőképpen rendelkezni arra vonatkozóan, hogy merre szeretnénk a jövőben haladni. A jelenlegi keretet vinnénk tovább, ami néhány éve van hatályban, vagy alternatívákat kell keresni. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Chce odnieść, były też... Ön esetleg szeretne még mondani valamit, elnök úr? Just Igen, akkor öné a szó parancsoljon. Szívesen élek a lehetőséggel, különösen szívesen válaszolok Hoisling bar- úr, úrnak, Hoisling barátomnak. A legértekesebb része az úgynevezett olló technológiának, a CRISPR technológiának az, hogy nincs tudományos bizonyítéka annak, hogy ez károkat okozhatna. Ez a fő mondandóm. És ez gyakorlatilag nem is áll ellentmondásban azzal, amit mellett önök is kardoskodtak, ez pedig a fenntartható mezőgazdaság. Szerintem ugyanúgy gondolkodunk a fenntartató mezőgazdaságról. A fenntartható mezőgazdaságot úgy is elérhetjük, úgy is kialakíthatjuk, hogyha alkalmazzuk ezt a génszerkesztéses technológiát. A vita során az világlott ki, hogy eljutat, eljuthatunk ugyanahhoz a termékhez, különböző technikák alkalmazásával. Ugyanazt a terméket előállíthatjuk a régi GMO technológiákkal, az új te, génszerkesztéses technológiákkal, és a természetben is kialakulhat ugyanez a gén módosulás. Ezt világosan látni kell. És még egy utolsó dologot, amit el szeretnék mondani, az, hogy ha a bíróság hozott egy döntést, akkor mi nyugodtan bírálhatjuk ezt a bírósági döntést, ezt az ítéletet. Ez a demokrácia része. Az az érv, hogy amint megszületett egy bírósági ítélet, nem folytathatunk tovább vitát erről, hát ez egy elfogadhatatlan definíciója a demokráciának. Senki nem korlátozhatja az én jogomat ahhoz, hogy megvitassak egy bírósági ítéletet, hogyha egy olyan szürke zónáról van szó, amely esetében még a tudósok sem tudnak igazán dűlőre jutni. Úgyhogy tartsuk tiszteletben ezt a jogot. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, ez egy kiváló eszmecsere volt, és hát nyilván az eszmecsere pont ezért volt lényeges, mert különböző vélemények ütköznek egymással. Teljesen felesleges lenne olyan dologról vitázni, amiről mindannyian egyetértünk. Nagyon sajnálom, Egnyó úr, nem is láttam, hogy jelentkezik, megadom önnek a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr, az Európai Bizottság az Európai Bizottság képviselője név szerint említett engem, és úgy vélem, hogy itt egy félreértés van. Ha megnézzük, hogy a gmo kapcsán mi történik, az, e- azt látjuk, hogy az Európai Unió évente 30 millió tonnát hoz be a területére, importál, és hogyha a génszerkesztett termékeket ugyanúgy kezeljük, mint a GMO termékeket, akkor ugyanúgy meg fog növekedni a génszerkesztett termékek aránya, mennyisége az EU-s importon belül. Ugyanez lesz a dolog, mint a GMO-k esetében. Ugyanez történt az úgynevezett Golden Promise génszerkesztett vagy génmódosított fajta esetében is, amelyet egyébként a biotermelők előszeretettel termesztenek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, hogyha nincs további hozzászólás, akkor ezt az eszmecserét lezárjuk. Biztos vagyok abban, hogy nem ez az utolsó alkalom, hogy ezzel a problémával foglalkoznánk. Biztosan vitázunk majd még erről a témáról. Nagyon sok különböző vélemény uralkodik ezekről a kérdésekről ezért is nagyon fontos, hogy folytassuk az egyeztetést. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Január 14-én ülésezik újra az Agriszak bizottság Strasbourgban. Ezennel az ülést berekeztem. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Elnézést. Még valaki jelentkezett, akinek nem adtam szót. Ágéleire asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon-nagyon röviden szólnék hozzá. Nem akartam, hogy úgy érjen véget ez az első 2019-es ülésünk, hogy nem említem meg, mennyire fontos az Európai Unió és Dél-Afrika közötti megállapodás. Továbbra is nagyon nagy problémával küzdünk e megállapodás kapcsán. Egy 6 hetes haladékról van szó, ami miatt az egyeztetések aztán belecsúsznak a választási időszakba. Kérném, hogy a szakbizottság koordinátorai foglalkozzanak az Európai Unió és Dél-Afrika közötti megállapodás kérdésével, és annak hátrányos hatásaival az EU-s bortermelőkre, főként Spanyolországban kérném tehát, hogy a koordinátorok foglalkozzanak ezzel a témával. Elnök, igen, megkérjük a titkárságot, hogy valahol még biztosítson helyet a napi rendünkön a vita számára. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívottaknak. Szép estét kívánok mindenkinek, az ülést berekeztem, köszönöm a tolmácsok munkáját is, és mindenkinek még egyszer nagyon szép estét kívánok, köszönöm szépen. Ha?